Chers collègues, je vous demande... Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet, mert hogy elvben, ugye már 10 perccel ezelőtt el kellett volna, hogy kezdjük az ülésünket. A 11-es napi rendel kapcsolatosan szeretném jelezni azt, hogy McIntyre asszonynak a tervezetét holnap délelőtt fogjuk megvizsgálni a 22. pont után, nem a 11-es pont alatt tehát. A 18-as ponttal kapcsolatosan pedig Hovit úrnak a vélemény tervezetével kapcsolatosan pedig jelzem, hogy azt elhalasztjuk december 9-én, majdnem más mondtam, szóval december 9-ére halasztjuk, és megvitatjuk, de nem fogjuk megszavazni. Van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatosan? Úgy látom, hogy nincs, akkor ezt így jóvahagyottnak tekinthetjük a módosításokkal együtt természetesen. Hat közleményem lenne. Az első a következő. Az a workshop, amelyik az OSA szervezésében zajlik majd a Safer and Healthier Work at Any Age címmel, szóval ez a workshop majd december másodikán kerül megrendezésre 15 óra 30-tól 18 óra 30-ig az Európai Parlament épületében. Kérem, hogy legyenek számosak, akik részt vesznek önök közül ezen a rendezvényen. Elnézést kérek a tolmácsoktól, hogy ugrálok a nyelvek között, amit utálnak a tolmácsok, legalábbis nem szeretnek mondanák a tolmácsok, de hát időnként ez történik az angol nyelvet is tartalmazó közleményekkel. A második bejelentése az AMP-nak a január 9-i 2014-es üléséről szeretném értesíteni őket, rendkívülést tartunk, ugyanis január 9-én és ez lesz az utolsó ö, rendkívüli ö, ülés Strasbourgban. Tehát emlékeztetnék arra, hogy még egyszer mondom, január 9-én reggel tartjuk ezt az ülést. Harmadik információ, ami az Európai Parlamenti hetet illeti 2014-es szervezésben, emlékeztetnék arra, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviselők szoktak leülni ilyen témakörbe, azért, hogy megvitassák az európai szemeszternek a témáját, csak úgy, mint, és itt rosszat kezdtem olvasni, szóval ugye az európai szemeszterhez kötődnek az európai parlamenti hetek, és a stabilitás, a koordinálás és a irányításról szóló ö, megállapodás az EMU-ban, ez a téma, kettő téma köre tehát ennek a hetünknek, és ennek a meg rendezésére január 22-ig, például 20-től 22-ig, tehát még egyszer 20-től 22-ig zajlik majd. A programját ennek ennek hamarosan megkapják, de még egyeztetnünk kell a görög parlamenttel azért, hogy a 13-as cikkeit be tudjuk tartani a ide vágó passzusok közül. Ezen kívül az AMP szakbizottság foglalkozni fog majd az EMU-nak a gazdasági és szociális dimenziójával, és az éves növekedés jelentésnek a szociális aspektusával többek között, és alapvetően az ifjúsági garancia, a nyugdíjjárulák és az ESZ az Európai Szociális Alapnak a kérdéskörével, tehát ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni az interparlamentális ülésünkön, és ennek keretében kapcsolódunk majd az éves növekedési jelentéshez. Ezeket a témákat úgy határoztuk meg, hogy egyeztettünk a koordinátorokkal két ízben is. A rendezvényre pedig, tehát interparlamentális rendezvényről van szó, január 22-én kerül sor, majd 9 órától fél 12-ig, kérem mindenki jegyezze ezt fel, és legyenek számosak a résztvevők körében. Következzék a következő pont, a négyes bejelentésem. Megállapodtunk a koordinátorokkal arról, a koordinátorok ülésen, hogy figyelembe véve a koordinátoroknak a találkozóját Andor biztos úrral a szociális partnerek közötti megállapodásoknak a kialakításáról, szóval abban állapodtunk meg a koordinátorokkal, hogy egy sajtóközleményt adunk közre ennek a tervezete már kiosztásra került a koordinárok körében, de három parlamenti frakció ellenezte azt, hogy ezt tovább terjesszük, ezt a sajtóközleményt, ami persze ellentétes azzal a döntéssel, amelyet a koordinátok ülésén hoztak ugyanezek a frakciók. Éppen ezért javaslom azt, hogy ma estig nyissuk meg a lehetőséget a módosítóknak, azért, hogy kiki megtegye a saját javaslatát, akár nemmel is szavazon. Jól lehet a kodrántok ülésén egy olyan döntés született, mint mondottam, hogy adjuk közre a közleményt ezek után pedig majd egy szintézis szövegre teszek javaslatot, eljutatom a holnapi délőtt során a koordinátoroknak ezt, és ez foglalja tehát össze majd a témád. Az ötös pont napirendi, illetve bejelentésekkel kapcsolatosan nem volt, illetve volt, látom itt az előttem lévő anyagban, hogy volt egy olyan alkalom, amikor nem használták ki az angol-francia, francia-angol tolmácsolást, mégpedig akkor, amikor hovit úrnak a jelentést kellett volna megvizsgálni, a fiktív, az árnyék tevőkkel, mint hogy Bulan úr nem tudott jelen lenni az ülésen. je note que plusieurs de ces observations. Euh, Megjegyzem, hogy több észrevételem a néppártra vonatkozott, már pedig csak egy tagja van a néppártnak jelen, és politikai egyéb képviseletük nincs a teremben. Ezzel együtt remélem, hogy ezen információk tovább haladnak és eljutnak a címzetekhez. A következő beletési pont pedig az, hogy elektronikus úton, módon hozzáférhetők a ülésanyagaink, és ezen kívül internetes módon is lehet hallgatni a mai ülésünket is. Ennyit a közleményekről, következzenek most a következő napi rendi pontok először is a hármas, ennek keretében hallgassuk meg Richard Howittot, és vizsgáljuk meg a módosítókat, és a megegyezéses módosítókat, ebből négy született, a vélemény tervezete pedig a következő címet viseli a Juri szakbizottság részére a nem mézügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele. Jelentéstevő úr, öni a szó. Thank you very much indeed, President. Köszönöm szépen, elnök asszony bevezetésképp szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy egy igen fontos ügyről van szó. Barnier biztos úr nagyon nagy támogatást élvező kezdeményezése ez, és az üzleti közösség is nagy érdeklődéssel fogadta, hiszen az Európa, a brüsszeli székhelyű CSR Europe is érdeklődik. Ezután 5000-en vannak ebben részt. Ezen kívül egy másik szervezet, ami 6000 tagot számlál, illetve a fenntartható fejlődésért küzdő gazdasági szövetség is foglalkozott ezzel a témával. Tehát elvben a felsorolt három szervezet is támogatja azt a jogszabályt, amit Barnier úr megszövegezett. És amint önök is tudják, én már tíz éve kampányolok ennek a megvalósulásáért, ebben a szakbizottságban három alkalommal készítettem jelentést erről a témáról. És voltak olyan nehézségek, amelyek egyes politikai frakciókhoz kapcsolódnak, de eddig minden alkalommal sikerült kompromisszumokat alkotni a néppárt, illetve más frakciók között, és remélem, hogy ez most is így lesz majd. Ezen kívül azt gondolom, hogy nem új beszámolási terheket rónánk a vállalkozásokra, a fenntarthatóság, a szociális kihatás és más témák tekintetében, inkább a már meglévő beszámolókat integrálnánk, és azt gondoljuk, hogy ez egy sokkal üzletbarátabb elgondolás. Szeretnénk a jogszabályjal megerősíteni a kialakult jó gyakorlatokat. Támogatjuk azt, hogy a bizottság irányvonalakat jelentessen meg, de azt gondoljuk, hogy konkrétabb irányvonalakra lenne szükség. Van néhány olyan módosító, ami nem került be a kompromisszumba, de amelyeket ennek ellenére én támogatok. És természetesen a vita során meg fogjuk beszélni a kompromisszumokat is. Én igyekeztem a múlt hét során két találkozón a kompromisszumokat megtárgyalni, és Bumát úrral, aki a, a néppárt részéről az árnyék előadó, én is igyekeztem összeülni, és egy késő esti találkozó keretében azt hiszem, hogy jó előre haladást sikerült elérni. És ő is igen jó hozzáállással érkezett erre a vitára. Ami a kompromisszumokat illeti, először is igyekeztünk a lehető legközelebb maradni ahhoz, amit Barnier úr javasolt. Nem igyekeztünk egyik irányba sem eltolni az ő elképzeléseit. Szerettem volna egyes kulcsfontosságú pontokat kiemelni, amelyekről úgy gondolom, hogy erősíti a kompromisszumokat. Kivétele, különösen a where relevant, tehát ahol ez helyén való szavak hozzáadásában, és különösen az eszaja néppárti módosítók részéről a materiality-re való utalást tartom fontosnak. Azt gondolom, hogy bár voltak félreértések, a vállalkozások azt kérték tőlünk, hogy alkalmazzunk egy olyan megközelítést, hogy legyen kötelező megfelelni ezeknek az előár, előírásoknak. Azt hiszem, hogy ebben a szakbizottságban többen szeretnék ezt a Complier explain, tehát megfelelni vagy indokolni meg, megközelítést elvetni. De azt tapasztaltuk, hogy három év alatt a vállalatok 96%-a azt választotta, hogy inkább megfelel a, az elvárásoknak. Uniós szinten a pénzügyi beszámolók esetében már él ez a megközelítés, és azt gondolom, hogy ezt az irányelvet csak ez a megközelítés tudja kellően támogatni. És azt hiszem, hogy az önkéntességre vonatkozó szabályok nem támasztják alá megfelelően a kezdeményezést. Tehát nem szeretnénk itt most az önkéntességről vitát nyitni, szeretnénk, hogyha ez nem kerülne be a szövegbe sem. Ebben a szakbizottságban és a parlamentben elfogadtunk már egy szociális felelősségvállalásról szóló anyagot, ezt szeretnénk most is követni. Ami pedig azt illeti, hogy hány alkalmazottra vagy mekkora forgalomra van szükség ahhoz, hogy ez a kötelezettség életbe lépjen. Bárnyi úr nagyon magasra célzott, ő kétszeresére emelte a meglévő pénzügyi beszámolóra vonatkozó szabályokhoz képest a határt. A bizottság hatásvizsgálata eh, elemezte ezt eh, az intézkedést. A mi szakbizottságunk egyrésztről azt eh, kérte, hogy magasabb, még magasabb legyen ez a határ, a bal közép pedig szerette volna csökkenteni ezt a küszöböt. Azt hiszem, ez az a klasszikus helyzet, ahol az eredeti bizottsági javaslatot kellene elfogadnunk, és a Júri Szakbizottságban, a, ami a fő felelőse ennek a témának, a néppárt is támogatja ezt a megközelítést, tehát ezért gondolom, hogy nekünk is így kéne tennünk. Ha sikerül a 36-os, 49-es, 56-os, 59-es módosítókat így megváltoztatni, az nagyon jó lenne. és a nettó forgalomról éves forgalomra szeretnénk változtatni a megfogalmazást, és ezt én is támogatom a konszenzus elérésének érdekében. Rekner asszony a saját frakciómból azt javasolta, hogy országonkénti adóbeszámolást kellene beleilleszteni ebbe a jogszabályba. Természetesen a frakciónknak az a nézete, hogy országonként átlátható adóügyi beszámolókra lenne szükség, és ezt mi is támogatjuk. De hogy őszinte legyek egyénként, személyesen, mivel hogy én kezelem már tíz éve ezt a témát, amikor próbáltunk országonkénti adóbevallást megvalósítani, akkor én természetesen itt a szakbizottságban támogatni fogom, de nem tudom elhessegetni ezt a gondolatot, hogy ezt esetleg külön kellene kezelnünk, hiszen három éve foglalkozunk már ezzel a témával, és ezzel kapcsolatban már a hatásvizsgálatunk is megvan. És Med úr ugyan nincs itt, de röviden vele is beszéltem a néppárti frakció részéről. Az ő módosítói sokkal messzebbre mutatnak, egyes esetekben a teljes javaslatot törölnék. Az ő árnyék előadójával beszéltem, és a nevében itt ülő néppártiaknak azt szeretném mondani, hogy a német kormány azt nyilatkozta, hogy hajlandó Barnier biztos úr javaslatának helyt adni. És a főszakbizottság néppárti árnyék előadója hasonlóan nyilatkozott. Tehát nehéz negatívan hozzáállni ehhez a javaslathoz, amikor a Business Europe és a német kormány támogatja azt. Tehát röviden én azt szeretném, hogy a szocialisták és a néppárt között megegyezést szeretnék elérni. És egyetértek abban, hogy a, például a 90-es és 27-es módosítóban szerepelnek a kis és középvállalkozások, és ez problémát okozhat. És a 81-es, 82-es, 74-esben is szerepel ez, és a 38-asra kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a Budon úr módosítója támogatom, és a 26-os módosítóval is hasonló a helyzet. Tobak úrnak válaszolnám, hogy vele nagyon hasznos vitát sikerült folytatni, és egy nagyon fontos szövegrészt szúrt ő be, a 23-as és 36-os módosítóban a where relevant, tehát az ahol helyén való szavakat szúrná ő be. Nagyon remélem, hogy ő is, a frakciója is megérti, hogy ha kompromisszumokat elfogadjuk, akkor de Bakker úrnak és a kollégáinak a 20-as módosítója az ötödik preambulum bekezdése kapcsolatban tovább a 36-tól 38 cikkek a hatája kapcsolatban, és a 39-es is ugyanemiatt kiesne. És szeretném megkérdezni hogy a 43-as módosító sokszínűsége kapcsolatban törölhető lenne-e az említett okok miatt. És az 58, 59-es, 79, 84 és 85-ös módosítók kapcsolatban is szeretném kérdezni, hogy ezeket vissza tudják-e vonni. Azt gondolom, hogy nem azt értik itt ez alatt, ami itt valójában szerepel, tehát hogy ez az irányelv mindössze egy viselkedési kódex legyen, tehát kérdezném, hogy ezt valóban így gondolják-e. Debakker úr a 67-es módosítóban szeretné törölni azt a kivételt, hogy a vállalkozások támogatják az uniós intézményi kereteket. Ez nekem észszerűnek tűnik, hiszen ezt már más helyen mi is megtesszük. Elnök asszony, még annyit szeretnék mondani, hogy az ellátás, illetve az értéklánccal kapcsolatban nagyon sokan foglalkoznak ezzel, illetve a vállalati felelősségvállalással, és ők azt mondanák, hogy a nagyon sok probléma a központban, a fővárosban vagy az Európai Unióban dől el. És vannak olyan gondok is, például a környezetvédelmi katasztrófák vagy a diszkrimináció területén, ahol a gondok mindig az ellátási vagy az értékláncban lejjebb jelentkeznek. És ezért, hogyha az ellátási láncot teljes mértékben kizárjuk ebből az irányelvből, akkor nézetem szerint ez nem lesz elfogadható. Másrésztről viszont tudjuk, hogy sokan aggódnak amiatt, hogyha egy vállalat 100%-ig felelős minden tevékenységért, amit ellátási láncként ellát, az szintén elfogadhatatlan lenne. A vállalkozások jogaival kapcsolatban sikerült észszerű válaszokat találni. Egy vállalatnak meg kell vizsgálni a saját tevékenységéhez kapcsolódó kockázatokat, és kellő gondossággal végezni a feladatát, ahol csak ez lehetséges. És a legtöbb szervezet, például a Business Europe, a munkaadók szervezete és a Nemzetközi Kereskedelmi Kamera is egyetértett ezzel. Azt hiszem, hogy ezt a megközelítést kellene itt elfogadni, és ezzel kapcsolatban még szövegeket is fogok javasolni. De mondanám azoknak a kollégáknak, akiket még ez nem győzött meg, hogy nekem előadóként azt mondták ezek az üzleti szervezetek, hogy hajlandóak kompromisszumra, és én azt gondolom, hogy nekem előadóként is van jogom arra, hogy beszéljek velük erről, és meg fogom kérni a titkárságot, hogy ez szerint készítsük el a szavazólistát. Én sokkal jobban örülnék, hogyha lenne egy kompromisszumunk, és Tebaker úrnak is azt tudom mondani, hogy én egy kompromisszumnak örülnék legjobban. Elnézést kérek, elnök mondja, hogy ilyen hosszan beszéltem, de nagyon fontos témában próbálunk kompromisszumra jutni, és remélem, hogy a ma délutáni vita is pozitív irányba visz majd el minket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Nagyon sok mindenkit megemlített, de nincsenek jelen ezek a képviselők, akiről, akikről szólt de megadom a szót az árnyék jelentéstevőnek, és mindazoknak, akik szót kértek. Először Philip de Baker kap szót, és aztán Evelyn Regner kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a kemény munkáját és a részletes magyarázatokat. A múlt héten Strasbourgban már egy gyümölcsöző vitát indítottunk, és beszéltünk a főbb témákról, a főbb kompromisszumokról. Erről szólt a jelentéstevő a bevezetőjében. A helyzet elég komplikált, nagyon sok módosító indítványt terjesztettek be. Nagyon nehéz volt elérni a kompromisszumokat, kialakítani a kompromisszumokat. Ugye ott volt a jobb oldal, bal oldal, mindent figyelembe kellett venni, hogy mindenki számára elfogadható legyen a kompromisszumos megoldás ami a comply or explain témát illeti, ugye a vállalatoknak vagy el kell magyarázniuk, vagy meg kell felenniük az elvárásoknak, tehát hogyha nem felelnek meg, akkor el kell magyarázniuk, hogy miért nem teszik ezt meg. Vannak kötelező érvényű dolgok, vannak, amelyek nem azok. Mindenképpen eh, kialakítottunk egy jó kompromisszumot. A liberális kollégák eh, a hatája kapcsolatosan is tettek javaslatokat, eh, leszeretnék szűkíteni a hatályt, van, aki azonban ki szeretné szélesíteni, vannak olyan javaslatok, amelyek teljes mértékben elfogadhatatlanok, és meg kell azt is határozni, hogy mely típusú vállalatok azok, amelyeknek meg kell felelniük a nagyobb vállalatok esetében, ez elvárható, kisebb vállalatok esetében is elérhető a kompromisszum két megjegyzésem lenne a C kompromisszummal kapcsolatosan először. Itt van a disability ration or ethnic origin kifejezés, ezzel kapcsolatosan talán tisztázni kellene a dolgokat, vagy mm, el kell magyarázni, hogy miről is van szó. Itt egy általános megközelítésre van szükség azzal kapcsolatosan, hogy egy vállalat hogyan is fogja kezelni például a mm, más etnikai munkavállalókat, vagy hogyha fogyatékossággal rendelkezők a munkavállalók. Tehát talán ezt a kifejezést meg kellene változtatni, és amikor a jelentést el kell készíteni, akkor mindenképpen ugye meg kell nézni, hogy mi a helyzet az etnikai kérdésekkel, a sokszínűség kérdéseivel egy vállalaton belül. Tehát ez egy technikai jellegű megjegyzés, végül pedig van egy másik dolog, amely nagyon fontos számunkra, ha nem, ha vagy pedig még a leglényegbe vágóbb, azt is lehetne mondani, ez a az értéklánccal kapcsolatos. Ezzel kapcsolatosan volt már vita, nagyon sok dolgot nem tudott a, ezzel kapcsolatosan elfogadni a frakciónk. A, nem az értéklánccal kapcsolatosan szeretnénk elérni a megoldást, ha megnézzük, a, hogy mi is a helyzet, hogy például, hogyha egy vállalat ugye egy ceruzát gyárt, és a ceruza végén ugye van egy kis radír, ismerik ugye ezt, akkor meg kell nézni, hogy hogy az egész értékláncot kell figyelembe venni, az egész ellátási láncot, vagy mi tartozik egy adott vállalatra. Tehát itt ezzel kapcsolatosan a megoldás nem igazán egyértelmű, nagyon nehéz ezt meghatározni. Az árnyékjelentéstevőkkel találkoztam a múlt héten, nagyon nehezen tudtak meggyőzni engem a helyzetről, de mindenképpen el kell indulni a jó irányba, nagyon nehéz számunkra bizonyos módosítókat figyelembe venni és elfogadni, de azt hiszem, hogy nagyon jelentős az előrehaladás, amelyet elértünk. Persze vannak véleménykülönbségek is, még számos kérdést meg kell vitatnunk, ahogy ezt a te is említetted, azt hiszem, hogy nagyon nyílt volt a vita nyílt szellemben folyt le, és ez így fogjuk folytatni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. No, hát azt hiszem, hogy rossz szokásokat kezdünk felvenni, mert ugye itt csak egy véleménytervezetről vitatkozunk, de észszerű az időt betartott vitára van szükség ugye, és ez az elnök feladata, ezt betartatni. Evelyn Regner következik, ha csak nem Őri Csaba ö, helyettesíti a jelentéstevőt, nem? Akkor Evelyn Regner kap szót most. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nincs ne haragudjon rám, én nagyon rövid leszek. Richard Havit nagyon sok mindent elmondott, és egyetértek azzal, amit elmondott. Ez a jelentés nagyon fontos gyakorlati szempontból, gazdasági szempontból. Én is számos gazdasági, vállalati szakemberrel, képviselővel tárgyaltam, és a jogi bizottságon belül is nagyon motiváltak a képviselők a témát illetően. Ami a módosítókat illeti, látjuk azt, hogy a, a munkavállalók száma is fontos. Én azt hiszem, hogy csökkenteni kell a munkavállalók számát, a, hogyha a jelentése, tételről beszélünk. Látjuk ugyanis, hogy itt a parlamentben sok esetben beszélünk különböző vállalatokról, például Bangladesben, ahol egy vállalat leégett, nem vállalják a felelősséget, és így tovább. Tehát még mielőtt Richard Howitt ezt a jelentést megírta, valamint a vállalatok felelős, szociális felelősséggel kapcsolatos jelentés. Tehát ö, már akkor szó volt ezekről a témákról, teljes mértékben egyet értek a kompromisszumokkal, a módosítások terén, de azért azt szeretném, hogy beszéljünk a munkavállalókról is. Ugye a munkavállalókat is informálni kell. Tudni kell azt, hogy mi is a a vezetők felelőssége, vagy ha nem tartják be felelősséget, arról is informálni kell a munkavállalókat. Hát nagy, nagyjából ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Havit úrnak a jó munkáért, és van néhány téma, amelyre szeretnék visszatérni az EPP frakció és a egyes képviselők is. Természetesen nem ellenezzük az átláthatóságot, támogatjuk az átláthatóságot, és úgy gondoljuk, hogy a nem pénzügyi pénzügyekkel kapcsolatos jelentés nagyon is jó lehet a vállalatok számára. De akkor, amikor a nem pénzügyi jellegű információkról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy azt is kérjük, hogy a vállalatok az éves jelentésükben mondják azt is el, hogy hogyan tartják tiszteletben az emberi jogokat, a munkavállalókkal kapcsolatos témákat, hogyan lehet ellenőrizni az auditorok, hogyan tudják ellenőrizni az éves jelentéseket, hogy az adott vállalatok betartják-e a, például az emberi jogi ö, emberi jogokat. Mik a kritériumok? Nagyon ö, sok ö, országban létezik ugye az, az auditálási törvény. Van, ahol auditálni kell, ellenőrizni kell bizonyos dolgokat. Mi, hogyha lehetőség van arra, akkor van, amit ki kell venni az auditálás alól, van, amit nem. Van, amit egyszerűen nem lehet ellenőrizni. És sok cég nem is akarna ilyen jellegű ellenőrzést végezni. Vagyis hát annyit mondanak, hogy reméljük, hogy az adott vállalat betartja az emberi jogokat. De hogyha ezt nem lehet ellenőrizni, akkor az egy nagyon különös helyzetet teremt, aztán van egy másik megjegyzésem. Amikor azt kérjük, hogy a főbb kockázatokat is vegyék bele a jelentésbe. Ugye az auditálás során nem lehet dolgokat kitalálni, hogyha valaki nem biztos valamiben, azt nem írhatja le. Tehát a különböző materiális információkat le lehet ellenőrizni egy éves jelentésben kiadott információkat, de vannak problémák például az északi országokban, ahol nagyon szigorú az ellenőrzés és az éves jelentések ellenőrzése általában. A KKV-kat illetően ugye azt hallottuk, hogy ezek az adatok a bizottságtól származnak, de én úgy gondolom, hogy az 500 munkavállaló az nagyon sok, túl magas, és a 20 millió eurós mérleg viszont nem igazán sok. Az EPP-ben sok kollégám is úgy gondolja, hogy hogyha etéren kompromisszumot lehet kialakítani, akkor ezt jó lenne megtenni, hogy a KKV-knak ne legyenek plusz terheik. És vegyük figyelembe azt, hogy mm, van-e megvan-e a szándék, hogy egyáltalán a jelentésben valamit közöljenek, vagy nem. Ennyit akartam elmondani, köszönöm. Nagyon jó. Nem tudom, hogy a bizottság szándékozik valamit mondani, de kérem, hogy rövid legyen. Köszönöm. Elnök asszony, nagyon röviden szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a bizottság nagyon jelentős feladatot lát el a e témát illetően a jelentés kapcsán. Ugye már az elején, a munka megkezdés elején voltak aggodalmak, de most már azt látom, hogy jó irányba haladunk. Néhány technikai alapú kommentárom lenne. Ugye a szándék az volt, hogy egy egyensúlyt hozzunk létre határozzuk meg a munkavállalók számát, és a különböző információk kritériumait a jelentéstétellel kapcsolatosan. Ugye nem igazán azt néztük, hogy a mérleg mennyi, de a jelentéstételi kötelezettség olyan, hogyha egy vállalatnak nincs több mint 500 munkavállalója, akkor nem is kell jelentést tennie. Tehát itt először arról van szó, hogy legyen egy küszöb a munkavállalók számát illetően, egy bizonyos küszöb alatt nincs is szükség a jelentéstételre. Itt az 500 munkavállaló a, volt a kiszöv, amelyet meghatároztunk. Ugye itt 18 ezer vállalatra bontottuk le ezt. Aztán először 250 munkavállalóval foglalkoztunk, itt akkor még 24 ezer vállalkozásról volt szó, látom azt, hogy mennyire fontos ezen szakbizottság számára ez a téma. Vannak technikai szempontból olyan kérdések, amelyek nem annyira fontosak, de mindenképpen fontos az emberi jogokra, a korrupcióra, a környezettel kapcsolatos kérdésekre is utalni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Jelentéstevő úr, visszaadom önnek a szót. Nagyon röviden fogok beszélni, hiszen az elnök asszony ezt kérte tőlem. Debaker úr és mások is elmondták, hogy egy kettős hurokban vagyunk itt az alkalmazási területtel kapcsolatban. Nagyon egyértelmű, hogy én mindent támogatni fogok, ami az, a vállalkozásoknak pozitív tehát e felől mindenki megnyugodhat. És hogyan írjuk körül a sokszínűség kérdéseit? Ezzel kapcsolatban teljesen nyitott vagyok a vitára. E, és ha úgy látom, hogy itt kompromisszumra tudunk jutni, akkor e, teljesen nyitott vagyok a megbeszélésre. Szerintem teljesen lehetséges az, hogy a vállalkozások politikájukkal támogassák a sokszínűséget, Például anélkül, hogy megkérdeznék az emberektől, hogy milyen csoporthoz tartoznak. De ahhoz, hogy ideig eljussunk, biztos vagyok benne, hogy egy kompromisszumot kell kötni, és azt hiszem, hogy ez meg is fog születni. Ami az ellátási és értékláncot illeti. Szaja asszony és Debaker úr és tudja, hogy vállalkozások is figyelemmel kísérték ezt a vitát, és ők is hasonló véleményt fogalmaztak meg. Négy szem közt is elmondtam Debaker úrnak, hogy ha elő tud állni egy jobb leírásával az ellátási láncnak, akkor nyugodtan tegye meg, de eddig még nem tette. Tehát a saját véleményem az, hogy ez a legjobb megközelítés, amit mi alkalmaztunk, de mások lehet, hogy ezt nem így gondolják. Én, én nyitott vagyok. És egyetértek azzal is, hogy külön szavazást tartsunk ezzel kapcsolatban. Regner asszony természetesen lehet az alkalmazási területet szélesíteni úgy, hogy az több vállalkozást foglaljon magában. Ön azt javasolta, hogy ez a számvitelről szóló irányelvbe kerüljön be, és hasonlóan kelljen róla számot adni, mint a pénzügyi beszámolókról. Ez nagyon jó ötlet, de bizonyára érti, hogy én itt kompromisszumot próbálok találni, és mind a két oldalnak próbálok megfelelni. Zaja asszonynak azt mondanám, hogy két módosítót készített. Először is a külön jelentés kérdése. Ezen meg vagyok lepve, hiszen az üzlet üzleti szereplőknek semmi kedvük még egy külön fenntarthatósági beszámolót készíteni. Szavaztunk erről, a bizottság pedig nekem azt mondta, hogy egy vezetői beszámoló esetében már az is kompromisszum, hogy egyáltalán dokumentumokat kelljen készíteniük. A vállalkozásoknak vannak fenntarthatósággal foglalkozó részlegeik, és ők nagyon szívesen készítenek ezekről beszámolókat, és hasonló a helyzet az emberi jogokkal. Tehát nagyon sok munka történt már ezen a területen, de Bárni biztos úr egy nagyon jó ötlet talált elő, amit én is támogatok. Köszönöm az előadónak, emlékeztetnék még arra, hogy a kompromisszumos szavazás rendjében először is a törlésre vonatkozó módosítókról szavazunk, tehát hogyha egy frakció szeretne egy kompromisszum mellett szavazni, akkor ne szavazza meg a törlésre vonatkozó módosítót, ugyanis ez lesz majd a későbbi kör. Viszont az előadónak mondanám, hogy egy kompromisszumról nem lehet külön szavazni, az éppen azért kompromisszum, hogy erre ne legyen lehetőség. Tehát ezen feltételek között most szavazni fogunk, hogy a Júri szakbizottság a mi álláspontunkat is beépíthesse a saját szavazásába december 17-én. Ezt a napirendi pontot lezártuk tehát, most pedig megadom a szót Jutta Steinrücknek a negyedik ponttal kapcsolatban, hogy bemutathassa a megegyezéses módosításokat arról a saját kezdeményezési véleményről, amit mi készítettünk a hathatós munkaügyi ellenérzésekről az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia témájában. Az előadója szó. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Bis vor einigen Minuten einen guten arbeitenden unternehmen und auch äh, der arbeit. néhány perccel ezelőttig azt gondoltam hogy a jogszerű munkavállalók, illetve valamennyi munkavállaló helyzetével fogunk foglalkozni, hiszen valamennyien megérdemlik a védelmet. Ma délelőtt megtartottuk az árnyék előadó utolsó találkozóját, és itt megbeszéltük a kompromisszumokat. Meglehetősen belementünk a részletekbe. Nagyon sok elmozdulás is történt, de nem tudtunk konszenzusos álláspontra jutni, ezért ki kell hangsúlyozzam azt, hogy nem szeretnék a tagállami kompetenciákba beavatkozni, nem kívánom megmondani a vállalkozásoknak, hogy mit tegyenek, sokkal inkább arról van szó, hogy erősíteni kívánom a tagállamok és a vállalkozások erőfeszítéseit. Így talán egyértelműbb az álláspontom. És valóban erről még a jövőben is kell vitát folytatnunk, és nem is szeretnék semmilyen lehetőséget elpazarolni arra, hogy egyértelmű kompromisszumra jussunk, amivel mindenki egyet tud érteni nem szeretnénk Európában illegális munkavállalókat, azt hiszem, hogy ez itt a legfontosabb. És a mi szakbizottságunknak olyan kompromisszumokat kell készíteni, amelyekkel mindenki egyet tud érteni. Nagyon fontos, hogy itt megegyezésre jussunk, hiszen nagyon sokan dolgoznak Európában feketén. Itt a munkavállalókat kihasználják, és nagyon sokan elkerülik a munkaügyi ellenőrzéseket is. A munkaügyi felügyelők munkája egyre rosszabb, és az ellenőrzések hiánya miatt nagyon sokszor elfogadhatatlanok a munkakörülmények. A foglalkoztatási lánc számos szakaszában jelentkezik ez a probléma, és ezzel tennünk kell valamit. A tagállamok is egyetértenek ezzel, de azt is elismerik, hogy nehéz ezzel megbirkózni nemzeti szinten, és nehézkes az ellátási lánc elejéig is eljutni. Több kolléga tett már látogatást, és adott hasznos információkat a jelentés elkészítéséhez. A fiktív székhelyű vállalkozások és az ellátási láncban lejjebb található vállalatok megzabolására is voltak ötleteik. Ez mind nagyon szép, de úgy tűnik, hogy a, szakbizottságnak még aggájai vannak a szociális partnerekkel való kapcsolattartásban. De arra biztatnék mindenkit, hogy vizsgáljuk meg, hogy milyen szerepük lehet a szociális partnereknek, hiszen jogszabályi kötelezettségünk mind őket, mind pedig a tagállamokat bevonni. Beszéltünk arról is, hogy végső soron a szociális partnerek és szakszervezetek szintén abban érdekeltek, hogy a vállalkozások jól teljesítsenek, fejlődjenek és jogkövető módon járjanak el, hiszen ez mind a cég, mind pedig a munkavállalók érdeke. És nem is igazán értem, hogy a szociális partnerek bevonulásával kapcsolatban miért vonakodik mindenki ennyire, hiszen a tagállamok már eh, megkezdték velük a kapcsolatépítést. És hogyha eh, kicsit eh, szélesebb körű konszenzusra jutnánk, akkor javítani tudnánk ezeket a kapcsolatokat. De a mai nap folyamán és holnap is még beszélni fogunk erről, és akkor majd kiderül, hogy csak üres szavakról van itt szó, vagy pedig a képviselők elkötelezettek-e amellett, hogy a munkavállalók helyzetét javítsák, hogy valóban meg akarjuk-e védeni a munkavállalókat vannak olyan vállalkozók, akik illegális munkavállalókat foglalkoztatnak, és vannak közvetítők is, akik ezen a területen működnek közre. És pontosan erre szeretnénk mi lesújtani, ezt az illegalitást szeretnénk felszámolni, és ezért van szükségünk a parlament részéről is határozott fellépésre. Köszönöm. Más nem két szó, Öri úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az árnyék jelentéstevőnk sajnos külföldön tartózkodik egy parlamenti misszióval, így ő nem tud beszélni, én viszont nem, nem feltétlenül, sőt nem az ő nevében, hanem a saját nevemben szeretnék most hozzászólni magához a vitához. Nekem a, most átnéztem, nemrég kaptuk meg egyébként a kompromisszumoknak a legfrissebb változatát. Számos kompromisszummal nekem változatlanul problémáim vannak, és akkor ezekről mondanék néhány szót. Kezdjük az elején. Az F kompromisszum az első, ami nekem problémákat okoz, mégpedig az a, legfőképpen az az eleme, amelyik a kollektív jog, a, panasz, a bepanaszolás kollektív jogáról beszél, én azt gondolom, hogy ez egy olyan vita, ami régóta folyik egyes országokban, és eltérő a gyakorlat az egyes tagországokban. Nevezetesen az, hogy az érdekképviseletek, legyen szó munkáltatói vagy szakszervezeti eh, eh, érdekképviseletekről, minden munkavállalót képviselhetnek, vagy csak a saját tagjaikat képviselhetik, vagy egyes országokban kifejezetten csak azokat, akik fölhatalmazást adnak arra, hogy őket képviselhetik valamilyen jogi eljárásban. Tehát én azt gondolom, hogy generálisan ezt előírni vagy elvárni nem lehet. Itt egy olyan típusú az egyes tagországok munkajogi rendszerében eltérő megoldásokról van szó, amelyek amelyek rájuk tartoznak ilyen értelemben. Tehát menjünk tovább. A G kompromisszumban nem értem e, ezt az egész rekro, utólagos regisztrálását a, a, az illegális munkavállalóknak, hogy ezt hogy képzeljük el. Nem világos az sem, hogy milyen kutatásokra, történik itt utalás, és különösen nem világos az, hogy milyen módon tud megelőző jelleggel információkat adni egy munkáltató a, a munkaügyi felügyeletnek. Az e-kompromisszummal már súlyosabb bajaim vannak. Az e-kompromisszum nem kevesebbet mond, mint hogy a munkavállalók képviselőit be kell vonni a munkaügyi ellenőrzésekben, ezzel szemben nagyon határozott ellenvéleményem van azt gondolom hogy a munkaügyi ellenőrzés az hatóságoknak a dolga éppen az a lényeg hogy a hatóság a közhatalommal megtámogatva fölötte áll ebben az értelemben a munkaadóknak a munkavállalóknak is és természetesen alá van vetve a szabályoknak a, a törvényeknek abban az esetben ha akár munkáltatók akár szakszervezetek részt vesznek közvetlenül a munkaügyi ellenőrzésben az kezelhetetlen és, számomra elfogadhatatlan helyzetet eredményez, hisz érdekelt felek, és azt gondolom, hogy az érdekelt felek nem tudnak, és nem is kell elvárnunk tőlük azt, hogy teljesen függetlenül tárgyilagosan szemléljék a kérdést. Menjünk tovább, e-kompromisszum. Itt utalás történik arra, hogy a munkahogyi ellenőr miket figyeljen és ellenőrizzen. Én azt gondolom, hogy akár a minimálbér, akár az egyenlő fizetések vagy egyenlő munkáért egyenlő bér elve, ez lehet egy értékvita, szoktunk is erről vitatkozni, vannak akik ezt, jogosnak gondolják, mások ezt nem gondolják jogosnak, azt gondolják, hogy alapvetően egy piaci kategória a bér, de az, hogy a munkaügyi ellenőrzésnek tárgya legyen, azt én semmiféleképpen nem, nem tartom célszerűnek. A munkaügyi ellenőrzés adott esetben az, hogy jogszabályokat betartanak-e, előírásokat betartanak-e, szerződéseket, amit megkötöttek, betartanak-e. Megint csak azt kell mondanom, hogy egyes nemzeti jogokban eltérő az, hogy a, a munkajognak van-e egyáltalán kompetenciája erre, vagy az általános bírósági, vagy az általános polgárjogi szabályok azok, amik irányadóak a K kompromisszumban a problémát az okozza, hogy ez lényegében korlátlan bejárást jelent az ellenőröknek a magánszférába, magánlakásokba azon az alapon, hogy vannak adott esetben háztartási alkalmazottak. Ez így azt gondolom, hogy túl sommás és túl túlságosan, túlságosan messze megy, itt tehát valami valami célszerű megoldást kellene találni. Az elkompromisszumnál a fő problémám, a, ugye itt a hamis, a hamis önfoglalkoztatókról van szó. Talán emlékeznek rá a kollégák, hogy már igen komoly vitákat folytattunk erről a témáról a ciklus elején. Ha jól emlékszem, a, a fuvarozók munkaidejével kapcsolatos téma kapcsán ugyanez volt a, a, a probléma, hogy azt érezzük, hogy van olyan, hogy valaki tulajdonképpen munkavállalóként dolgozik szociológiai értelemben, de jogilag önfoglalkoztatóként jelenik meg, és a kényszer vagy a kényszerítés viszi rá, de ennek se a meghatározásában, se a definíciójában, se a leírásában nem tudtunk megegyezni. Na most nagyon nehéz olyan előírást, vagy olyan elvárásokat fogalmazni meg munkaügyi hatóságokkal vagy felügyeleti hatóságokkal szemben, amelynek még a definíciójában sem tudunk megegyezni. Az en kompromisszumnál újabb problémám van, hisz ott lényegében a munkaügyi hatóság beleavatkozhat abban, ami ugyancsak nemzeti hatáskörben, hogy a migrációval kapcsolatos szabályokat hogy határozza meg egy ország, már pedig azt gondolom, hogy az a tagországoknak a saját kompetenciája, hogy meghatározza azt, hogy kit enged be és kit utasít ki adott esetben is milyen feltételekkel, és nem gondolom azt, hogy a munkajog és a munkajogi felügyelet ezt felülírhatja. Ugyanez a probléma ugye az el kompromisszummal, ahol ugye azt látjuk, hogy ugyanúgy. Plusz egy általános probléma, amit már szóvá tettünk a kiküldetési irányelv kapcsán is. Tehát, hogy egyszerűen egy veszővel lényegében rendszeresen és következetesen a szövegben egyenrangúként kezelik a migránsokat, a kiküldött munkavállalókat és az embercsempészeket és az illegális munkavállalókat. Most azt gondolom, hogy ezek különféle kategóriák, és nem lehet egy kalap alá venni őket. Az O és U kompromisszumban problémám az, hogy milyen képzéseket, milyen kiképzéseket, tanfolyamokat, tréningeket kell tartani, megint csak egy kalap alá véve itt a, migráns és a, kiküldött dolgozókat. Megint csak azt gondolom, hogy ez nem európai típusú probléma, és nem európai felhatalmazásnak a kérdése. Ezt el tudja dönteni minden ország, hogy az adott problémák gyakoriságához képes milyen típusú képzéseket tart világosnak. a z kompromisszum esetében hasonló okokból, tehát a nemzeti ellenőrzési hatáskörök tiszteletben tartása okán nem látom lehetőségét ebben a pillanatban az ellenőrzés minimum sztenderdjeinek a az európai szintű megfogalmazására nem is európai feladat és nem is európai dolog. Az EE e kompromisszum pedig azt gondolom, hogy néha már-már a, a, a xenofóbia határát súroló módon beszél állandóan szociális dömpingről, mint hogyha mindenki aki egy másik országból jönne, az valamilyen módon a szociális romlásba kívánná vinni a befogadó országot. Én azt gondolom, hogy ez ilyen értelemben súlyosan egyesültalan és elfogadhatatlan. Tehát egészében véve én tisztelem a jelentéstevőnek azt a szándékát, hogy olyan pontokat keres, ahol úgymond a nemzeti hatáskörökben nehéz megoldást találni, ezért segítsünk az Európai Unióból. Van is rá számtalan lehetőségünk, amit úgy szoktunk nevezni, hogy a jó gyakorlatoknak a, a, a, a, a cseréje, a tapasztalatoknak az elemzése, ezek mind hasznos és fontos dolgok. A problémáknak a definiálása és az azonosítása, ez is fontos dolog, de olyan elvárásokat az Európai Unióra, vagy olyan elvárásokat megfogalmazni az Unióval szemben, amelyekre sem joga, sem lehetősége, sem az észszerűség nem diktálja, azokat nem igen látok értelmesnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ki szeretném ö, egészíteni ö, bizonyos dolgokat. Én nagyon jól megértem, hogy egyes frakciók ellenzik azt, hogy legyen egy biztosítási kártyája a migránsoknak, mert ez lehetővé tenné, talán vagy megkönnyítené a munka ellenőrök munkáját. De ez egy olyan dolog, amelyet már elfogadtunk, és ki is fejlesztettünk a minősítések elismeréséről szóló irányelven. Épp az Európai Parlamentnek ez egy nagyon fontos lépése volt, fontos hozzájárulása a munkához. A zöldek e, ezt ellenzik, és ez egy problémát okoz. Nem tudom, hogy miért, mert hogyha a belső piaci e, bizottságban mindenki egyetértett ezzel, a tanács egyetértett azzal, hogy egy ilyen szakmai mobilitási kártya legyen lényegében, mert itt erről van szó, a különböző minősítések elismerése is létezik, akkor most mindez miért probléma? Továbbá egyfajta európai elitet lehetne létrehozni, elitestületet, Ugye itt transzverzális módon kellene megvizsgálni a munkafeltételeket a különböző ágazatokban, és mindez természetesen nem vonna le semmit a szubszidiaritás elvéből, a nemzeti hatáskörökből. A jelentéstevő asszonynak adom meg a szót. Igen, Azt hiszem, hogy ez a vita ideológiai szintre, szinten volt. Ami a migrációt illeti, a munkavállalók kiküldetését illeti, a munkavállalók helyzetét a tagállamokban. Tehát a tagállamokban, az Európai Unió tagállamaiban a munkavállalók dolgozhatnak szabadon. Persze e, ez e, vet fel problémákat bizonyos e, tagállamok törvényei miatt. Vannak olyan esetek, amikor nincs elég személyzet, például közigazgatásban, ez problémákat okozhat, ahogy már az előbb is elmondtam. több milliárd eurót vesztünk, vesztenek el a tagállamok, és különösen azok a tagállamok, amelyeknek fiskális, költségvetési, gazdasági problémáik vannak, és beszeretnének investálni a vállalatokba. De a maga a szabályozás nem teszi ezt lehetővé. Tudjuk azt is, hogy az illegális munka is létezik. Ezzel kapcsolatosan konszenzus van itt a parlamenten belül is, de vannak olyan esetek is, visszaélések, embercsempészet, kereskedelem, és tudjuk, hogy véget kell vetni ezen illegális praktikáknak a visszaélések ellen fellépnek bizonyos testületek. Na most válaszolnék az elhangzottakra. A, irányelvről is volt szó a szabad munkavállalással kapcsolatosan, a kollektív szerződésekről is. Nem tudom, Őri úr, önnek most miért probléma mindez? Aztán továbbá. a szakszervezetekkel is van probléma. A legtöbb visszaélési eset. A, a szakszervezetek a legtöbb esetre rámutattak, felfedték azokat, és természetesen minnyájunknak az a feladata, hogy védjük az európai polgárokat a különböző típusú visszaélések ellen, és hogyha nem tartatják be a különböző jogokat aztán a tagállamokban a jogszabályok szólnak arról, hogy a szociális partnereknek mi is a szerepe, a munka ellenőrzés, a szociális partnerek szerepe, például Németországban. Akkor, amikor a munka ellenőrök fellépnek, akkor például ellenőrzik, hogy tiszteletben tartják-e a kollektív szerződéseket, ami a hazai munkavállalókat illeti, itt az illó szabályai mentén kell eljárnunk. Mellesleg ellenőriztem, hogy az ilónak a jelentésében mi is a témánkra vonatkozó norma, és teljes mértékben egyetértek azzal, hogy együtt dolgozzuk ki azt, hogy a nem deklarált munkavállalók, vagy az áll munkavállalókkal kapcsolatosan milyen feladatokat képzelhetünk el, ami az európai szintű képzést illeti. A munka ellenőrök elmondták a szeptemberi meghallgatáson a véleményüket, és reméljük, hogy megoldást találunk ezekre a kérdésekre, hogy az, e ha az EPP nem támogatja ezt a jelentést, hát tudjuk, hogy több bekezdést töröltünk, de talán az önök számára a jelenlegi helyzet nem okoz problémát, figyelembe veszem az összes megjegyzésüket, ha úgy gondolják, hogy nem kell javítani a jelenlegi helyzeten, ez is egy vélemény, de akkor ö, rosszabbodik a helyzet a munkavállalók számára Európában. Őri úr, ön már beszélt, és a jelentéstevő asszony mozdálta le a vitát. Ha persze rövid a hozzászólás, akkor megkapja a szót. De általában ezt nem szoktuk így. Öni a szó. Köszönöm, elnök asszony. Jó rövid, akkor csak egy példán szeretném érzékeltetni azt, hogy mi a probléma. Nekem nem probléma az, sőt jónak tartom azt, hogyha mondjuk a szociális partnerek és a felügyeleti hatóságok no, no, egyeztetnek. Öri úr, elnök, Öri úr most úgy tanítja a vitát, amennyiben további érvei lennének a jelentéstevő irányába, akkor kérem, fogalmazzon meg azt neki közvetlenül az ülésünkön kívül, de újra nem kapja meg a nyitavítására a szót. Euh, Következik tehát most a szavazás erről a javaslatról, nevezetesen a bejelentése 26-án holnap fogunk szavazni, remélem, hogy holnapig eh, egyéb kompromisszumok megköttetnek. Most pedig az ötös napi rendi pont következik. Ez elvezet minket ahhoz, hogy megvizsgáljuk Martin Kesslernek a jelentés tervezetét. Ez egy saját kezdeményezett jelentés, amelyek kapcsolatosan fogunk mi fogunk véleményt mondani, mert hogy a női szakbizottság a tervezője, a fogalmazója ennek a javaslatnak, iratokat nem megjelző vándoroltuk az Európai Unióban. Öt kompromisszumos javaslat született, megadom a szót a jelentéstevőnek, akit nem látok a teremben. Mit tegyek a jelentéstevő jelenléte hiányában? E Mint hogy a néppárt két tagját, vagy három tagját kivéve nem képviselteti magát ezen az ülésen, de akik nem tudják képviselni a saját kollégáikat, meghagyjuk a lehetőséget a néppártnak, hogy megszervezze a jelentéstevőinek a jelenlétét, és következik most a hatos napi rendőpont, Ismételten a Szenyruk kapja meg a szót azért, hogy megvizsgáljuk a módosítókat és a kompromisszumos módosítókat azon vélemény keretében, amelyet az IMKO szakbizottság számára készítünk el. A téma pedig az a saját kezdeményezés jelentés, amelyet az IMCO készít, az integrált csomagkézbesítési piac az így kísérlem unión belüli bővülése érdekében. Az ötös napirendre pedig majd visszatérünk akkor, amikor a néppárt megtalálja erre a megoldást. Jutá Sztenruké a szó azért, hogy a hat kompromisszumos módosítást megmutassa, és a 25 kompromisszumos egyéb megoldást is. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. 25 Änderungsanträge. Köszönöm szépen, elnök asszony, valóban 25 módosító érkezett, és még mindig dolgozunk ezen. Hat kompromisszumot készítettünk, Próbálom ezeknek a számát visszaszorítani, de mivel, hogy milyen sokfajta választ kaptunk, azt hiszem, hogy sikerül majd közös megoldásra jutni, csak még dolgozunk rajta. Az egyik a pihenési és vezetési időt tárgyalja, és ezt meg fogjuk valószínűleg tartani. A második kompromisszum az elektronikus kereskedelemről szól, hiszen ez egy fontos növekedésben lévő piac. Az árnyék előadók nagyon fontosnak tartották ezt a témát, és én is egyetértek velük ebben. Ugyanakkor viszont nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy milyen következményekkel járhat mindez a munkafeltételekre és a munkakapcsolatokra, és ezeket a kapcsolatokat meg kell őrizni jelenlegi formájukban. Aztán szó volt még a képzési intézkedésekről, ezek is nagyon fontosak. Az olyan technikai alkalmazásokra koncentráltunk, mint például a GPS-re, és amennyiben növekednének a szerződésben szereplő mennyiségek, tehát nagyobb mennyiségek szállításáról lenne szó, a GPS csökkentheti az alkalmazottak számát. A kialkudott bérmegállapodások megőrzése a tagállamokban szintén hosszú távú következményekkel járhat, tehát rossz helyzetbe hozhatja a szerződéssel rendelkező munkavállalókat. Gondoskodnunk kell tehát arról, hogy a foglalkoztatási és szociális megállapodásokat nem sértik. A hatodik kompromisszum arról szól, hogy a munkaadóknak és a munkavállalóknak azonos szintű képzettsége és tudása van, és a munkavállalók azonos munkáját azonos bért kell, hogy kapjanak. Nagyon örülnék, hogyha sikerülne a kompromisszum jelenlegi szövegében megállapodni, és köszönöm az árnyék előadóknak a kiváló együttműködést. Nagyon szorosak voltak az időkereteink ebben, tehát nagyon jó, hogy sikerült ilyen pozitívan együttműködni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Az egyik árnyék előadó sem jött el ezzel a ponttal kapcsolatban. A napirend megváltoztatása sem számít, ezért azt mondanám, hogy zárjuk le a erről való vitát, hiszen senki nincs jelen az érintettek közül. Ezt a szöveget majd holnap folytatjuk. Kastler úr azt gondolja, hogy a néppárt nevében ő jelen van, hogyha Eszai asszonynak is megfelel ez, akkor várjuk meg, amíg megérkezik valami. A hetedik ponttal kapcsolatban Kósa Ádámnak adnék most szót, hogy mutassa be a módosításokat a a Juri Szakbizottság véleményével kapcsolatban. Ennek a jelentésnek, ami egy saját kezdeményezésű jelentés, a témája a hetedik és nyolcadik bizottsági jelentés az EU kohéziós politikájáról, illetve a 2007 2013 eh, közötti stratégiai jelentésre eh, vonatkozóan. Előadó úr, öné a szó, kérem eh, mutassa be azt a három kompromisszumos módosítót, amelyet készítettek, parancsoljon. <coughs> kedves kollégák! a megegyezéses módostókat szeretném most önöknek bemutatni de engedje meg hogy egy kis javtással éljek négy kompromisszumos javaslatról van szó valójában önnek van igaza három kompromisszum plusz egy olyan kompromisszum ami egy módostó helyett került be illesztésre a szövegbe. a múlt héten tartottunk egy nagyon jó hangulatú árnyékjelentéstevői találkozót ahol sikerült minden egyes módostót megbeszélni és kompromisszumokat is. nos három kompromisszum négy kompromisszum az összes módostó felét lefedi twenty módostóról beszélünk most az a kompromisszum ami a zöldek a néppárt a szocialisták és a liberálisok részéről érkezett módostókat fedi le gyakorlatilag az összes fontos szempontot tartalmazza amit a képviselők fontosnak tartanak és mindegyik frakció hozzájárult a b kompromisszumnál egy kis módostással kellett élni ahhoz hogy a szöveg megfelelő legyen de ez is brja mind a négy nagy frakció támogatását. ugyanezt tudom elmondani a c ről is és a d az az új kompromisszum ami a fourteen es módostó helyett került be. szeretném megköszönni a szocialisták részéről mutatott rugalmasságot a kérdésben ugyanis én jeleztem hogy nem tartom megfelelőnek egyes országok szó szerinti megemltését mert egy olyan problémáról beszélünk ami észak és déli országok között létező és az elfogadott kompromisszumos szöveg úgy gondolom hogy jobban rámutat a problémára mint az eredeti módostó. úgy gondolom hogy a négy kompromisszummal sikerült a szöveget egy olyan szöveget létrehozni ami a regionális bizottság számára elfogadható lesz hiszen nagyon fontos hogy a szociális és foglalkoztatási szempontokat erősebben megjelentsük ebben a véleményben Köszönöm szépen, Papadopulu asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, üdvözöljük ezt a jelentést, Kósaú jelentését. Azt hiszem, hogy a múlt héten Strasbourgban megtaláltuk a közös alapokat a legtöbb kompromisszumos módosítóval kapcsolatosan, az ifjúsági garanciával kapcsolatosan, az Európai Szociális Alappal, a gyermekek iskolában maradásával kapcsolatosan. Különösen egy ilyen válságos időszakban fontosak ezek a témák, oda kell figyelni a különböző kategóriákra, a fogyatékossággal élő családokra, az e, gyermeküket egyedül nevelő, monoparentális családokra, nagy családokra, és így tovább. Nagyon fontos a különböző specifikus intézkedések figyelembe vétele és megvalósítása, hogy még több munkahelyet tudjunk létesíteni, különböző intézkedésekre van szükség, de azért fontos megnevezni bizonyos országokat, mert itt ugye északi, dél-európai országok, kelet-európai országokról van szó. Ugye úgy alakítottuk ki a kompromisszumokat, hogy ne nevezzünk meg országokat, csak mondjuk azt, hogy észak és dél európai országokról van szó bátorítani kell a KKV-kat, a vállalkozásokat, fel kell lépni a szociális kirekesztés ellen, a munkanélküliség ellen, bátorítani kell a vállalkozó szellemet, és természetesen jobb minőségű munkahelyekre van szükség a különböző hátrányos helyzetű csoportokat támogatni kell, megfelelő eszközökre van szükség. Ma olyan intézkedések léteznek, amelyek kevésbé veszik figyelembe a szociális kérdéseket. A déli országokban fontos mind ezt erőteljesebbé tenni, de lehet, hogy egy másik jelentés majd erről bővebben szól. Köszönöm, hogy az elnök asszony más nincs. Akkor Kósa úr akar még válaszolni? Nem, elnéz, elnézést, Elizabeth Schröter. Köszönöm szépen, rövid leszek. a megegyezéses kompromisszumos, a megegyezéses megoldásokban látom, hogy időnként bonyolult megfogalmazások jelennek meg. A C kompromisszum esetében még nem tudom, hogy támogatni fogjuk-e vagy sem. Mert hogy a mi érvelésünk itt nem jelent meg, de a többi kompromisszumos megoldással kapcsolatosan nincsen fenntartásunk, csak a cénél van az, hogy ezt még meg kell vitatnunk a frakciónkon belül, a többi megoldás viszont elfogadható. Köszönöm szépen. Oké, okay. és Köszönöm szépen, van egy további hozzászólás, ha nincs, akkor ismételten megkapja a szót a jelentéstevő. Köszönöm újra a szót akkor a zöldek részéről várom a c kompromisszummal kapcsolatos észrevételt. papadopoulou asszony észrevétele mellett szeretnék kiállni én is emltettem olyan kompromisszumokra törekszem törekedtem ami a képviselő hölgyek urak céljait egybefoglalja. ne felejtsük el hogy ez nem egy bocsánat ez egy önálló nem jogalkotást jelent ami a regionális fejlesztési bizottság hozott rész, létre tehát inkább az a célunk hogy a figyelmet iránytsuk azokra a területekre ahol az európai bizottságnak és a későbbieknek az európai parlamentnek hogyan milyen módon kell odafigyelnie és lehetőleg olyan megoldásokra törekednie ami ezeket a problémákat megszünteti majd az önálló nem jogalkotási jelentésből ritkán nagyon ritkán lesz jogszabály de arra alkalmas hogy a figyelmet felhvja az érintett témákra és bzom abban hogy a mi szakbizottságunk a szempontjait a főbizottság el fogja fogadni tökéletes, sikerült is lezárni ezt a napirendi pontot. Kósa úr jelentéséről holnap fogunk szavazni. E, Kastler úr is megérkezett időközben. Negyven percet késett, most tehát következik az ötödik napi rendi pont, meg is adom neki eh, mindjárt a szót, hogy mutassa be az öt kompromisszumos eh, módosítót a nőügyi eh, szakbizottság jelentésével kapcsolatban. A jelentés témája az iratokkal nem rendelkező bevándorló nők az Európai Unióban. Előadó úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. és mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani valamennyi árnyék előadómnak. Azt hiszem, jól együtt tudtunk működni. Az iratokkal nem rendelkező bevándorlónők eh, témájában azt hiszem, hogy egy hasznos jelentést eh, sikerül készítenünk. Eh, nagyon nagy volt az egyetértés a kompromisszumokban, és azt hiszem, hogy ezt nyíltan ki is mondhatom, hiszen fontosnak tartom azt a jelentésben, hiszen a bevándorlókról van szó. És itt olyan problémákról beszélünk, amik gyerekeket, várandos anyákat is érintenek. Itt lesznek olyan pontok, amiket én magam sem támogatok, és amelyeket szó én is vitatok. De a jelentésünk enélkül is elfogadható lesz, annak ellenére, hogy én sem értek egyet mindennel. Szeretném, hogyha ezekkel a pontokkal kapcsolatban szabad lelkiismereti szavazást lehetne tartani, de ez természetesen nem fogja megakadályozni a jelentés előre haladását. A kompromisszumokat sikerül majd megkötni a frakciókkal, és remélem, hogy pozitív hatással lesz majd a jelentésünk a nőügyi szakbizottságra is. Jakon Szári asszony. Yhteistyöstä Martin Kastlerille oli tietenkin vähän yllätys nyt, että tässä vaiheessa ilmoititte, että ette yhtä kompromissia hyvin tärkeää. Köszönöm szépen ezt a egészen kiváló munkát. Ugyanakkor sajnálom azt, hogy hogy az egyik kompromisszumos megoldás nem elfogadható a számára. Ha várandós asszonyoknak a védelméről szóló kompromisszumról van szó, már pedig mindez beilleszkedik egy hosszabb folyamatban, nevezetesen a nőknek az egészsége és a várandós nőknek a védelme, ezek összefüggő kérdések, és hát ugyanebben a logikában kell, hogy védelmezzük a gyermekeket. Ha most megvizsgáljuk azt, hogy a lakosság mely szegmense érintett, akkor azt látjuk, hogy a legnehezebb helyzetben a migráns és hivatalos okmányal nem rendelkező asszonyok köre alkotja ezt. Ők nem jutnak hozzá az orvosi ellátásokhoz, és arra van természetesen igényünk, hogy függetlenül tudjanak élni, orvoshoz el tudjanak menni, és tisztességes körülmények között tudják folytatni életüket. Egy szégyen, egyszerűen egy szégyen az, amit Európa ma e tekintetben megél. És még egy észrevételem lenne. bevezetőben arról esik szó, hogy ugye illegális munkavállalók, legalábbis a finn nyelven ez szerepel, de azt szeretném, hogyha ezt pontosabban fogalmaznák meg, nem illegális szót használnánk, hanem hivatalos okmány nélküli asszonyokról. Köszönöm szépen, elnök. Nagyszerű. Van-e más, aki szeretne hozzászólni? Úgy látom, hogy nincsen. Kaszler úr, szeretne válaszolni a konszeri asszonynak? Nem. Azt gondolom, hogy akkor majd ezt bilaterálisan rendezik. Ebben az esetben lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. A szavazás holnap lesz az egyéb szavazásokkal párhuzamosan. Most a nyolcadik napirendi pont következik. Itt megvizsgáljuk, hogy hogyan járultunk hozzá a bizottság munkájához tehát a jogi, a juri szakbizottság munkájához, egy olyan gyakorlatban, melynek témája célravezető és hatásos szabályozás program, eredmények és következő lépések. Itt egy olyan kezdeményezésről van szó, amelyet a bizottság indított útjára. És ahogy önök is tudják, a bizottság elnökeinek konferenciája összeült, és minden érintett parlamenti szakbizottság elnökét meghívták, hogy a javaslataik bekerülhessenek a REFIT közleménybe, amit a bizottság október másodikán án adott közre. És ezzel párhuzamosan a Júri szakbizottság egy állásfoglalást is elfogadott saját kezdeményezésre. Nekünk tehát volt egy határidőnk a módosítások benyújtására. 19 módosító érkezett, ebből négy olyan volt, ami nem konkrétan a Juri szövegére vonatkozott. A zöldek módosítója a Juri szakbizottság állásfoglalására reagál, és volt 14 módosító, amelyeket Regner asszony készített, és ezek az állásfoglalás tervezet lényegi részére, tehát a tartalmára reflektálnak. Ahogy megnéztem a Júri Szakbizottság által készített jelentést, amit Szajad Karim úr készített, nagyon fontosnak tartom, hogy a mi szakbizottságunk is hallathassa a hangját, hiszen, amint azt önök is tudják, a bizottság által kiadott közlemény igen eh, keményen fogalmaz a saját eh, hatáskörénkkel kapcsolatban, nem csak abban az értelemben, hogy nem veszi figyelembe a szociális partnerek közötti megállapodásokat, ahogy azt láthattuk eh, különösen a múlt hét során, hanem azon a területen is, a vázizomzati problémák esetében is így fogalmaz, és ezzel kapcsolatban fontos lenne, hogy erőteljes üzenetet küldjünk a Juri szakbizottságnak. És ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy különösen az ECR frakció nyújtott be olyan módosítókat, amikkel érdemes lenne foglalkozni. A 14. módosító a munkáról szóló irányelvet módosítaná, mivel az túl bonyolultnak, rugalmatlannak és nehezen alkalmazhatónak tartja a KKV-k számára. És mivel a múltban már foglalkoztunk ezzel a témával, ezt a vonalat nehéz lenne tovább folytatni most. Egyébként pedig McIntyre asszony a 19. módosítóban azt kéri, hogy maguk a szociális partnerek is vessék alá magukat egy hatásvizsgálatnak. Nem tudom, hogy ez a szöveg megfelelő-e arra, hogy ilyesmit kérjünk tőlük, hiszen ez egy sokkal komplexebb, új dimenziót adna a velük való kapcsolatunknak. Nem tudom, hogy elmehetünk-e idáig. Szeretnék ezzel kapcsolatban most egy vitát indítani. Evelyn Regner szeretne hozzászólni. Van-e más valaki, akinek van még hozzászólása? Őri Csaba. Elizabeth Schröter is szót kér. Tehát ezt a három hozzászólást fogjuk most meghallgatni. Evelyn Regner az első. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es geht hier um etwas ganz... Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt most valami alapvető fontosságúról beszélgetünk és ami a konzervatívok és reformerek eh, javaslatait illeti, itt egy alapvető eh, fogalmat eh, vonnak kétségbe. Ezt a koncepciót már Jacques Delors is támogatta a maga idejében. Egy olyan rendszer ez, amelyben széles körű megállapodást kötnek egymással a szociális partnerek, hogy segítsenek a szociális párbeszéd ösztönzésében. És ez szilárd alapot nyújt az európai jog számára is. A Karim jelentés ebbe az általános struktúrába illeszkedik. És ez a koncepció a refitben is megjelenik. Akkarim jelentésben is megismétlődnek ezek a gondolatok. Én itt most konkrétan arra koncentrálnék, hogy a szociális partnerek között születtek bizonyos megállapodások, és számos különböző ágazatban ezek igen pozitív eredménnyel jártak. Más esetekben ugyanakkor az általános megállapodás keretében más kérdéseket is tárgyalnak, szociális párbeszéd vagy szociális megállapodás címén. És azt hiszem, hogy ahogy az elnök asszony is mondta, nem szeretnénk, hogy ez így történjen. Ami a konkrét módosítómat illeti. Az egészségre és a biztonságra kellene itt koncentrálni, ezen kívül a környezet és a fogyasztók védelmére. Ez egy nagyon fontos terület, és természetesen a hatodik pont kettes alpontja csökkenti a vállalkozásokra nehezedő terheket, de ez nem mehet a munkavállalók védelmének és egészségének rovására, hiszen a legfontosabb az, hogy a munkavállalókat megvédjük. A szociális partnereknek olyan megállapodásokat kellene elérniük, amelyek ki tudják fejteni a hatásukat az európai törvényekre is, és közben megvédik a munkavállalók biztonságát is. Ezt a folyamatot független hatásvizsgálatnak vetették alá, és az ICR e ezért utasítja ezt el, hiszen az Európai Unióban szociális piacgazdaságok működnek, tehát miért is ne erősítenénk a szociális partnerekkel való kapcsolatot? Ezt szeretné a Refit program is megerősíteni, és mi is arra törekszünk, hogy ez megvalósuljon. Természetesen a pénzügyi válság és megszorítás közepette a szociális partnerek szerepe valószínűleg gyengébb, mint korábban volt. De ugyanakkor el kell ismerjük, hogy megalapozott és elfogadható megállapodások születtek, és ezek egyértelműen alapot nyújtanak a jövőbeni munkához, hiszen a szociális partnerek is erre készülnek. Ők arra vállalkoztak, hogy az ilyen típusú vállalásokat megvalósítsák, és ezért mi nem áshatjuk alá az ő tevékenységüket. Hiszen így olyan helyzetet teremtenénk, ahol lehetőséget adunk arra, hogy ezeket az előírásokat megkerüljék. Köszönöm. Őri Csaba következik. Köszönöm a szót, elnök asszony. Elolvasva a jelentést azt kell mondanom, hogy mi alapvetően egyet értettünk az abban foglaltaknak, ez indokolja azt, hogy nem is nyújtottunk be módosító indítványt. Megnéztük és elolvastuk a módosító indítványokat is. Ezek közül vannak egyesek, amiket támogattunk másokat nem tartunk teljesen helyén valónak. A föltett kérdéssel kapcsolatban az ICR-nak akár a munkaidő irányelvvel, akár a kollektív megállapodások státuszával, következményre vonatkozó megjegyzéseivel nem értünk egyet, tehát ezeket a módosító indítványokat nem a magunk részéről, mint néppárt nem támogatjuk, az egyéb javaslatokban pedig van, amit igen, van, ami, van amit nem, de alapvetően mi egyetértettünk a, a, a a jó irányba tett lépésnek tartjuk valóban. <clears throat> Mi is abban az irányban gondolkodunk, hogy amennyiben lehet és észszerű csökkenteni kell az administratív terheket, a túlságosan részletes és beavatkozó jogi szabályokat, ugyanakkor egyetértünk abban, hogy a munkai segítségvédelem olyan prioritás, amelyre amelyre oda kell figyelnünk. Úgyhogy körülbelül röviden, röviden ennyit, tehát az ICR javaslatokat ez esetben gyakran előfordul, hogy támogatni szoktuk, e, ez esetben úgy látjuk, hogy nem helyén valóak ezek a javaslatok, tehát ellene fogunk szavazni. Köszönöm szépen. Elizabeth Schröter. Ja, mich hätte auch noch interessiert. Äh, Igen, ami engem érdekelne, hát azok a módosítók, amelyeket támogat a jelentéstevőnk, ami az alapokat illeti. Van egy problémám ezzel a programmal, különösen a munkavállalók védelmét illetően. Mert hogyha lenne különböző szintű védelem, például a kicsik kisebb vállalatoknak nem kell védeni a munkavállalókat, a nagyoknak védelni kell. Tehát nem, nem erről van szó. A munkavállalók egészségének a védelme egy univerzális, egyetemes elv. Vannak európai jogszabályok, normák, és fontos, hogy ne legyen különbség sehol Európa szinten. Ez egy teljesen világos dolog. Nem gondoljuk azt, hogy az Európai Unió túlszabályozna akármit is, nem. A mandátumunk is megerősödött, tehát nem lehet különbséget tenni a munkavállalók egészségi védelme terén, attól függően, hogy egy kisebb vagy egy má- nagyobb vállalatról van szó. Itt egy alkotmányos jogról van szó, és számunkra ez egy nagyon fontos módosító. Én jó magam is nagyon ragaszkodom ehhez a módosítóhoz, és remélem, hogy a jelentéstevő szintén megérti ezt. Alejandro Cercas. Sí, permítame... Köszönöm, elnök asszony. Hadd mondjam el, hogy a megelőzés mindig jobb, mint az utólagos gyógyítás, és ezért elmondom, hogy ez egy olyan jelentés, amely eh, igen fontos a szocialista frakció számára, hiszen egy igen súlyos gazdasági válság kellős közepén vagyunk, és ehhez egy még súlyosabb szociális válság is társul. És ne feledkezzünk meg az Európában uralkodó szociál, politikai válságról sem. És ebben a parlamentben, illetve más parlamentekben is a napirendünkön szerepel az, hogy hogyan adjunk biztonságot, hogyan védjük meg a polgárok alapvető jogait, és ez nagyon sokszor a háttérbe szorul, noha még nagyobb fontosságot kellene neki tulajdonítani. Mi Európa barátai vagyunk, de vannak más frakciók is ebben a szakbizottságban, amelyek szeretnének szilárd és emberi értékeken alapuló Európát építeni. jobb szabályzásra lenne szükség, de vannak itt olyanok, akik a teljes deregulációt e, támogatnák. Ez pedig nem hozna mást Európának, mint a tönkre menés egy újabb fejezetét. Megvan a magunk történelme, megvan a, a múltunk, megvannak a karták, amiket aláírtunk, azok az egyezmények, amelyeket aláírtunk. Itt van a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. Nem kerülhetjük meg sem a bürokratikus eljárásokat, sem pedig a munkavállalók jogait. Amire szükség lenne az az, hogy rugalmasabbá tegyük a jogszabályokat, és lebontsuk azokat az akadályokat, amik a vállalkozások előtt tornyosulnak de semmiképpen nem tehetünk olyan lépést, ami hátrafelé visz minket, és nem engedhetjük meg azt, hogy Európa meghátráljon a munkavállalók biztonságának alapvető kérdésében. Különösen akkor, amikor olyan sok betegség és munkahelyi baleset történik, és ezért ezt a projektet csak úgy tudjuk elfogadni, hogyha megfelelő ideológiával társul, és ezért azt szeretnénk kérni a kollégáktól, hogy jól fontolják meg, hogy mire mondanak igent. Ha önök azt szeretnék, hogy ez a ház euroszkeptikusok otthoná váljon, és szélsőségesek foglalják el, akkor tegyük csak tönkre a szabályozást, hiszen az európai polgárságnak és a szociális Európának is két pillére van. Köszönöm. Merci. Um... Köszönjük. Holnap következik az ezzel kapcsolatos szavazás. Mm, ha csak nincs valakinek hozzászólása. Azok a módosítók, amik jelenleg itt szerepelnek, azok a bizottság októberi közleményében már szerepelnek. Ilyen például a vázizom betegségekre vonatkozó irányelv. Ezt az erre vonatkozó mandátumunkat visszavonták, ezért hiába gondolom, hogy ez nagy kár, ezzel nem tudok mit tenni. A módosítókról holnap fogunk szavazni, és ezután ez majd a júri szakbizottság elé kerül majd. Ezzel most lezárom ezt a napirendi pontot, és térjünk át a kilencedik napirendi pontra, a szó Sergio Gutierrez Prietoé. Ő fogja bemutatni nekünk azt a 30 módosítót, amelyet benyújtottak a saját kezdeményezésű véleményéhez. Az Econ szakbizottság véleménye ez, a témája pedig nem más, mint az európai gazdaság hosszú távú finanszírozása. Előadó úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném őszintén megköszönni a kollégáim működ, együttműködését. A módosítóik eh, csak még jobbá tették az eredeti szöveget, sőt néhány hibát is sikerült eh, a, ezek révén kijavítani. És így egy olyan eh, kompromisszumhoz érkeztünk, ami megkönnyíti majd a szakbizottság munkáját. Szeretnék a kompromisszumokból kiemelni néhány alapgondolatot, ami nekem különösen fontosnak tűnik. És szeretnék néhány pontosítást is tenni ezekkel kapcsolatban. Az első, amiről beszélnék, az, hogy mindenképp meg kell fontolni, hogy a hosszú távú kompromisszumbarát légkörhöz elengedhetetlen, hogy azok a módosítók, amelyeket benyújtanak, a hosszú távú finanszírozást és a pénzügyi piacok fenntarthatóságát támogassák. A vállalkozások számára a finanszírozási költségek határozzák meg, hogy mennyire tudnak munkahelyeket teremteni és ezért ebben a jelentésben kiemeltük azt, hogy a hosszú távú finanszírozás nem azt jelenti, hogy radikálisan megváltoztatnánk vagy csökkentenénk a rövid távú finanszírozást, épp ellenkezőleg szeretnénk letenni a voksunkat az olyan finanszírozás mellett, ami kiavítja a legutóbbi évtizedek egyik legnagyobb rákfenéjét, jelesül azt, hogy a rövid távú finanszírozásra, sőt a nagyon rövid távúra koncentrálunk, ez pedig a spekulációt támogatja a reálgazdaság, a termelő gazdaság rovására. Ahogy már nagyon sokan elmondtak előttem, stabilitásra van szükség ezeken a piacokon, és azt gondolom, hogy a felelősség jegyében igen lényeges, hogy a hosszú távra szavazzunk. A 12-es módosítóban emlékeztet annak benyújtója arra, hogy az iparosodás korszakában milyen energetikai módosítások történtek Európában, és hogy a hasonló beruházásoknak kell a hitelezési politika központjában állniuk. És megfelelő szabályozást kell létrehozni ahhoz, hogy az állami források ilyen beruházások felé áramoljanak. És egy olyan bekezdést is beleír ez a módosító szövegbe, ami nekünk nagyon fontosnak tűnik, európai politikai hatáskört ad arra, hogy az ilyen beruházásokat ösztönözze. Vannak még más módosítók is, amik javítják a szöveget. A kis és középvállalkozások finanszírozási hiányairól is szó van, és nem csak a hagyományos hitelhez férnek hozzá nehezebben, hiszen tagállamtól függően 4-6 százalékpontos különbség van a többi vállalathoz képest. Ezen kívül az alternatív finanszírozási forrásokhoz is kevésbé férnek hozzá, hiszen az elérhető források 80 90 nagy nagyvállalatok kötik le. Amikor hosszú távú finanszírozásról beszélünk más régiókhoz képest, mindenképpen pozitívnak tartjuk azokat a módosítókat, amelyek ezt a helyzetet kívánják kijavítani. Szintén alapvető fontosságúnak tartjuk annak a függőségeknek a megtörését, ami a bank ágazathoz köt minket. A finanszírozás 70%-a a hagyományos hitelrendszerből származik, és azt gondoljuk, hogy ez egy túlzottan magas szám kicsi változatosabbá kellene tenni a finanszírozási forrásainkat. És úgy gondoljuk, hogy a finanszírozási mechanizmusoknak nem csak az a feladatuk, hogy betöltsék alapvető kötelességüket, hanem az is, hogy a már meglévő vállalkozásokat segítsék. És van még egy módosító, ami szerintem nagyon helyén való, ez jobb koordinációt, vagy akár konkrét egyeztetéseket is kér az európai politika viszonylatában igen, jónak tartom azt a gondolatot, hogy maga a bizottság figyelje, hogy mennyire hangolják össze politikáikat a tagállamok. És ezért úgy vélem, hogy már jó alapunk van ahhoz, hogy egy jó jelentést készítsünk. És vannak olyan fontos változtatások, amiket az eredeti jelentésbe is átvezettünk, és nagyon remélem, hogy a vita sem még a szavazásig jó eredményre tudunk majd eljutni. Köszönöm szépen! Merci beaucoup! Nagyon szépen köszönöm, Szeri Eszeljek kíván hozzászólni, aki, ha jól tudom, akkor az árnyék jelentés tevőjét, az népjábnak helyettesíti, Ungarino helyett, és aztán Filip Benyont hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! kollégám nevében szeretnék néhány dolgot elmondani. Kollégám rámutat néhány olyan aspektusra, amelyek a módosításokkal kapcsolatosak. Úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés az egyik legfontosabb, amely jelentést elkészített a bizottságunk beszél a gazdaság újra felendítéséről, a konvergencia stratégiáról, nevezetesen mindarról, hogy hogyan lehet a gazdaságot újraindítani. Az ányék jelentéstevő megjegyzi azt is, hogy hosszú távú finanszírozásra van szükség a vállalatok számára, a KKV-k számára, bele értve, beleértve a fejlesztési bankokat, és fontos beruházni, fontos a nemzeti fiskális politikákat is megerősíteni a hosszú távú munka érdekében, annak érdekében, hogy a munkavállalóinkat védjük, megfelelő környezetet kell számukra kialakítani, hogy munka, eh, munkájuk legyen, és megfelelő gazdasági tevékenységeket végezhessenek. Azzal is egyetért a kollégám, hogy nagyon sok eh, hasonló jelentés létezik már e témát illetően, és eh, majdnem biztos abban, hogy a különböző politikai frakciók meg tudnak majd egyezni. Phil Bannon, köszönöm szépen, elnök asszony, azt hiszem, hogy teljes mértékben átfogó ez a jelentés, és nagy mértékben foglalkozik a főbb aspektusokkal, és én jó magam is nyújtottam be módosító indítványokat. Persze azt is figyelembe kell venni, hogy a hosszú távú finanszírozást nem szabad a rövid távú finanszírozások kárára mm, megtenni. Fontos olyan beruházásokat elindítani, amelyeknek hosszú távú eredményei is lehetnek. Azt hiszem, hogy a célkitűzésekre kell mindenképpen koncentrálni a hosszú távú finanszírozás során is. A véleménytervezetben mindenképpen meg kell említeni a finanszírozás újító, innovatív aspektusait is. A harmadik bekezdésben van egy módosítom, az ingatlan témával kapcsolatosan én nem igazán értettem a spanyol jelentéstevő által elmondottakat itt e témát illetően. Van lehetőség bizonyos tagállamokban a gazdasági növekedésre, és úgy gondolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy az ingatlanok területén semmiféle eredmény, növekedés nem várható, mert van, ahol ez várható és nem lehet éppen ezért az ingatlan témát kizárni a hosszú távú finanszírozásból. Fontos az, hogy a KKV könnyebben juthassanak finanszírozáshoz, hitelekhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Más kíván-e felszólalni? Ha nem, akkor Szária Szája majd a jelentéstevőnek elmondja mindazt, ami itt elhangzott. Kíván még valaki szólni? Nem, ne, nem. Akkor a jelentéstevőnk esetleg visszaveszi a szót? Igen, öni a szó. Köszönöm, elnök asszony. Annyit szeretnék csak mondani, hogy köszönöm a két elhangzott hozzászólást. És eh, ahogy már korábban is eh, mondtam, eh, egyetértek azzal, hogy nagyon fontos, ahogy ezt az első hozzászólásban is hallhattuk, hogy a finanszírozást a bankokon kívülre is át tudjuk vinni hiszen nem függhet a finanszírozás a hitelrendszertől. Ahogy Rajnon Permon úr is elmondta, új mechanizmusokra van szükség, amelyeket most még nem használunk ki az Európai Unióban. És más gazdasági térségekkel szemben mi még nem alkalmazzuk annyira ezeket a forrásokat az ingatlan ágazattal is sajátos a kapcsolatunk. Itt egy spanyol példát tudnék idézni. Nem kizárólag az én hazámban, hanem az Európai Unió más térségein is, sőt más gazdasági térségekben is jellemző volt az ingatlan hitelek túlsúlya, és az ingatlan ágazatban egyrésztről szociális lakhatás lehetősége is létrejött. Azt gondoljuk, hogy itt árnyalatnyi különbségek vannak csak. Azt gondolom, hogy Benyon úr módosítói nagyon pozitívak, és ezért részt azokkal egyet is tudunk érteni. És köszönöm még egyszer az elhangzott hozzászólásokat és azokat a módosítókat, amikről úgy gondoljuk, hogy jelentősen javítják a szöveget. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönjük. A módosítókat december 5-én vizsgáljuk meg, azért, hogy majd 9-én decemberben szavazunk, az ECON pedig január 20-án szavaz a témáról. A 9-es napi rendi ponttal kész vagyunk, jöjjön a 10-es, ismételten megkapja a szót Martin Kessler azért, hogy bemutassa azt a 27 módosítót, amely az ő vélemény tervezetével kapcsolatosan született, az IMCO javára készíti ezt el a Solvit témában. Jelentéstevő kollégánk, öni a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek. Rövid tudok lenni, Mindenek előtt köszönetet mondanék a 27 módosítóért. Semmiféle ütközés nincs ezen módosítók között. Mindenek előtt a mobilis munkavállalókról esik szó, azoknak a problémáiról a belső piacon, továbbá azon személyek kérdés köréről is, akik különböző korlátozásoknak vannak alávetve, akkor, amikor a szolvit hálózathoz kívánok hozzáférni, de nem csak a tékben. És ezen kívül még a nyugdíj kérdés merül fel a mobilis vállalkozásoknak az esetében, csak úgy, mint a társadalombiztosítási kérdések, és hála a szolvit rendszernek az ellátások tekintetében sikerül megoldani a különböző feszültségeket. Persze nem igazán közhasználatú a szolvid Nagyon kevesen folyamodnak hozzá, hogy ezt a kollégánk is megfogalmazta, és éppen ezért a módosítókat nagyon szívesen beépítem a végleges szövegbe. Valóban arra kell törekednünk, hogy a kommunikációs kérdéseken javítsunk, és egyik kollégánk máskülönben azt javasolja, hogy külön tárgyaljuk ezt a kérdést az európai polgároknak a évek keretében, azért, hogy még inkább biztosítsuk ezt a lehetőséget. A 27 módosítóból máskülönben úgy gondolom, hogy lehetséges kialakítani három vagy négy globális kompromisszumos megoldást, és így módon figyelembe tudjuk venni valamennyi frakciónak a véleményét, azaz jó megoldásra tudunk jutni. Ezzel a véleménnyel arra törekszünk, hogy előmozdítsuk a szolvitnak a használatát. Szeretnénk, hogyha jobban felhasználnák, kihasználnák a szolvitot a legkülönbözőbb területeken, például a munkaerő kihelyezés kérdésében is, a szociális dömping kérdéseiben is. Szóval ezek olyan kérdéskörök, amelyek kötődnek a szolvithez, és a szolvit valóban nagyobb teret kaphatna többek között a mediáció területén, a különböző viták rendezése témájában lehetőség van arra, hogy a megegyezéses megállapodások keretében lehetőséget nyújtsunk az európai polgároknak, a tekintetben, hogy a hálózathoz forduljanak, és ne a bíróságokhoz. Elnök, köszönöm szépen, vannak-e hozzászólási kérelmek? Belekínó asszonyi a szó. Van-e további hozzászólási igény? Benyanul. Belekínó asszonyjal kezdjük akkor. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan én is elmondhatom, ahogy ezt a jelentéstevő is megtette, hogy támogathatjuk a legtöbb módosítót, amelyeket beterjesztettek. Számos módosító lehetővé teszi, hogy a Solvit hálózat jobban, átlát, jobban átlátható legyen online is, és kap, jobban kapcsolódjon az EU portálokhoz a biztosítási témában. Fontosak az ilyen típusú portálok. Fontos az, hogy közelebb kerüljünk a polgárokhoz, hogy a polgárok is élvezhessék a Solvit rendszer eredményeit. Mindenképpen támogatnunk kell ezt. Fontos, hogy ez a szolgáltatás sokkal átláthatóbb legyen, és jobban működjön, mert csak így tud jobban működni. Az is nagyon érdekes, hogy ebben a véleménytervezetben van egy olyan javaslat, mely szerint a tagállamok kifejleszthetik a saját szolvit rendszerüket nemzeti szinten. És ez hozzá járulhat ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a polgárokhoz. Úgy gondolom, hogy támogatnunk kell ezt a rendszert, de több módosítóval még inkább rá kellene mutatni a problémákra, hogy hogyan lehet nemzeti szinten is kezelni ezeket a szolvit központokat. Mellesleg azt is gondolom, hogy kompromisszumra van szükség, ahogy a jelentéstevő is mondta, a határokon átnyúló munka törvényekkel kapcsolatosan, munkajoggal kapcsolatosan. Mindenképpen rendkívüli figyelemre van szükség a hozzáférhetőség területén, az, a határokon átnyúló témákat illetően semmiféle diszkrimináció nem képzelhető el se a web oldalak, se a szolgáltatások szintjén. A fogyatékossággal élőknek szintén hozzá kell férniük a weboldalakhoz, internethez és így tovább ezen a területen. Elmondható még az is, hogy talán megegyezhetnénk a szolvittal kapcsolatosan, nevezetesen, hogy hogyan lehet javítani a szolgáltatáson, hogy még jobb szolgáltatásokat nyújtsunk az európai polgároknak. Köszönöm, hogy az elnök asszony Phil Benyon. Köszönöm szépen. Marian Harkin nevében szólok, aki elnézést kér, de sajnos nem lehet itt a mai napon. Marian szeretne mindenkinek köszönetet mondani, a jelentéstevőnek, és üdvözli a beterjesztett módosítókat, Barlakino asszony által tett megjegyzéseket, támogatja a Papadopulo asszony módosítóit egy páneurópai szolvit programmal kapcsolatosan, az EU jogokkal kapcsolatosan, az át, határokon átnyúló vita rendezéssel kapcsolatosan. Koherens megközelítésre van szükség az Európai Unió belül az európai polgárok számára. E, mindezzel Marian teljes mértékben egyetért, aztán ott vannak a módosítók, az alternatív probléma megoldó hálózatok kal kapcsolatosan Bulan úr is terjesztett be módosítókat. Köszöni szépen a jelentéstevő és a szárnyék jelentéstevők munkáját. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Kassler úr, kíván válaszolni? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindazt, amit elmondtak, nagyon gyors volt a ritmus és itt elsősorban az utolsó felszólalóra gondolok, aki nagyon gyors volt, ami a szolvit átláthatóságát illeti. Igen, nagyon sokan nem ismerik egyáltalán ezt a rendszert, még az én válaszok körzetemben is el kellett magyaráznom a szolvitot, és most már mm, használják is aztán van egy másik pont, amely nagyon fontos, és amit belevettem a jelentésben, nevezetesen, hogy ez a kezdeményezés, mármint a szolvittot mindenképpen decentralizálni kell, regionális szinten, vagy belső szinten meg kell próbálni ezt a rendszert alkalmazni, hogy közelebb kerüljünk a polgárokhoz, és a polgárok számára is biztosítani kell azt, hogy könnyen használhassák ezt a szolvit rendszert. Elnök asszony, köszönöm szépen. A módosít, kompromisszumos módosítókat december 17-én fogjuk megvitatni, és azután lesz a szavazás. Ezzel tehát lezártuk ezt a napirendi pontot, és áttérünk a 12-es napirendi pontra, megadom a szót Phil Benyonnak, a munkavállalók pénzügyi részesedése a vállalatok bevételeiből témában 22 módosítót fog bemutatni az ECON bizottság számára. Megadom a szót Elizabeth Schröter alelnök asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Múlt héten volt az első árnyék elődői ülésünk, és holnap lesz még egy. Körbe fogjuk küldeni ma este a kompromisszumok frissített változatát a holnapi ülés előkészítéseként. Lehet, hogy ez már meg is történt, ezt nem tudom biztosan, de egy órája megnéztem. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak a munkát. Azt hiszem, hogy nagyon konstruktívra sikerült az első előadói ülés. Sikerült nagyon rövid idő alatt megtárgyalni az összes javasolt kompromisszumot, és a kollégáim legtöbb aggáját sikerült is beleépítenem a kompromisszumokba, ezt majd a frissebb változatban látni fogják önök is. Ezek közül néhányat emelnék csak ki, ugyanis a többségével kapcsolatban nagyon gyorsan sikerült olyan szövegezést találni, amivel mindenki egyetértett. Két átszövegezési javaslatot kaptam a T és V kompromisszumokkal kapcsolatban a szocialista frakciótól, amit a zöldek is támogattak. Ezeket egy kisé módosítva beleírtam a kompromisszumos T verzióba, eh, ahol eh, én azt tartanám megfelelőnek, hogy a munkavállalókat csak meg kellene hívni, hogy részt vegyenek egy vállalat irányításában, ahelyett, hogy rájuk kényszerítenénk ezt. És választhatják azt is, hogy nem akarnak részt venni ebben a folyamatban. És van még néhány másik olyan terület is, ahol egy kicsit még tovább kell erről beszélgetnünk, és itt várom a kollégák véleményét. Ezek közül a 22, 29. szakasz a legfontosabb. Bizonyára mások is úgy gondolják, hogy ez egy nehezen elfogadható rész volt, és egy kicsi fel is kellett higítanunk, de remélem, hogy a kollégák nagyobb része már egyet tud érteni a kompromisszumok a jelenlegi formájukban, és a holnapi ülésen ez majd ki is derül. Köszönöm. Ja, die nächste Rednerin ist Evelyn Regner, bitte. A következő hozzászóló Evelyn Regner lesz, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is köszönöm az előadónak a konstruktív hozzáállását. És azt hiszem, hogy röviden tudok hozzászólni, ugyanis már ő is elmondta, hogy a legnagyobb probléma a 29. rendszer. Kezdetben lelkesen fogadtuk ezt a jövőbeli lehetőséget, de hát meg kell maradnunk a valóság talaján, és úgy néz ki, hogy ez a 29 rendszer jelentősen visszaszorult, és azt hiszem, hogy erről sem feledkezhetünk meg. Én mostanáig azt gondoltam a jelenlegi szövegezésről, hogy nem annyira észszerű, hiszen ezzel a rendszerrel értene egyet. Egy olyan szöveget kellene kitalálnunk, ami nem annyira negatív. De szerintem akkor is ebbe az irányba mennek a dolgok. Ahogy Benyan úr is elmondta, múlt héten javaslatokat készítettünk és köszönjük az ezzel kapcsolatos visszajelzéseket. Úgy gondolom, hogy minden zökkenőmentesen fog haladni. Végül pedig tennék egy megjegyzést az egyik kompromisszummal kapcsolatban. Eszaja kollégával közösen készítettük el a 24-es és 25-ös módosítókat. Most angolul idézem a végét. Nicht teile, und das sage ich jetzt auch hier. Nem osztom azt a szövegezést, ami itt szerepelt, és szeretném így beírni a jegyzőkönyvbe. Enhanced by stable and functioning institution of workers' involvement. Und dann geht's weiter. While noting that employees do not necessarily have specialist skills in the executive sphere or tehát a munkavállalóknak nem feltétlenül kellene végrehajtási jogkört adni a versenyképesség területén. Tehát szeretném jelezni itt, hogy nem csak a munkavállalóknak kell kezdeményezniük a saját végzettségük javítását, hanem a, a tőke részéről maguknak, a vállalkozóknak is bele kell ebbe szólniuk. Természetesen vannak olyan munkavállalók, akik rendelkeznek a szükséges képzettséggel, de nem szabad azt a benyomást keltenünk, hogy mm-hmm. itt egyszerűen az egyesek közötti végzettségbeli eltérésről van szó. Kessler úr, parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm a frakcióm nevében, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak. Egy pontot szeretnék itten taglalni, vezetesen a 20 kilencedik rendszerről esik itt szó, és hogyan is mondjam, nem mondhatjuk azt, hogy kijátszuk az egyik rendszert a másik ellen, és hogy van a 28 meg a 29 és a 29 pedig az, amelyik a legjobb gyakorlatokat képviseli. Nem, lehetőségeket kell biztosítanunk. Akik kívánják ezt a rendszert alkalmazni, rajta. Akik pedig nem, azok rendben kitérnek anóla, de ajánljuk nekik, hogy gondolkodjanak el az új rendszerről, de ne kötelezzük őket erre a best practice-nek az alapján. Elnök, köszönöm szépen, mint hogy további hozzászólási kérelem nem futott be, benyönőri a szó. One, uh, one, one comment to make. Azt hiszem, hogy egy megjegyzést szeretnék hozzáfűzni Regner asszony hozzászólásához. Azt gondolom, hogy amikor meglátja az újabb szöveget, akkor majd rájön, hogy átfogalmaztuk azt a részt, ami, ahol a készségek szerepelnek. Tehát remélem, hogy ekkor már egyet tud majd érteni az új változattal. És semmiképpen nem szeretném ezt a 29-es rendszert félre söpörni. Egy általánosabb szöveget fogalmaztunk meg, a határon átnyúló módon működni kívánó vállalkozásokról beszélünk inkább, és a legjobb gyakorlatok itt már nagyon is jelen vannak. És igen, aggódom amiatt, hogy nehogy az összes legjobb gyakorlatra vonatkozó rész kikerüljön a szövegből és ehelyett próbáltuk inkább mind a három csoportot egyesíteni, tehát jó, lett, jó az, hogyha a három frakció itt olyan megegyezésre tud jutni, amit mindenki el tud fogadni. Nem biztos, hogy ez holnap sikerül, de én nagyon-nagyon remélem, hogy mégiscsak. Ich hoffe, wir teilen die, äh, teilen alle die... Valóban remélem, hogy mindenki ugyanazt reméli, és nevezetesen azt, hogy megállapodásra tudunk jutni. És még egy dolog. A szavazásra nem holnap kerül sor, hanem csak 5-én decemberben. Úgyhogy van egy kis idő előttünk, kikinek lehetősége lesz arra, hogy a másikat megkeresse, megállapodjanak, és plenárisra pedig vagy januárban, vagy februárban kerül majd sor. Következzék a 13-as napirendi pont, de ezzel nem most fogunk foglalkozni, hanem ezt a holnapi napra halasztottuk. Ez lesz a holnapi napon az utolsó napirendi pontunk. Így állapodtunk meg a jelentéstevőkkel. Holnap fogunk ezzel foglalkozni a délelőtt során az utolsó napi rendi pont lesz ez. A mai nappal tehát végeztünk, és nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek.